Colleagues, if I could, uh... Kollégánk, megnyitnám az ülést. Kok úr jelentését fogjuk megvizsgálni először a közlekedés biztonságról. Ajánla Szender asszony késik. Remélem el tudja fogadni ezt a módosítást és a napi rendet. Ha igen, Tehát az előző ülés jegyzőkönyvét gondolom mindenki el tudja fogadni. Úgy látom, igen, rendben. Mielőtt Koch úr jelentésére rátérünk, szeretném üdvözölni a látogatókat. A holland tengerészet és hajózási felügyelettől, mivel a felügyelők figyelik, hogy mit csinálunk, Üdvözöljük Önöket ma, reméljük élvezik ezt a találkozót, és remélem hasznos lesz az a megbeszélés Önök számára is. Akkor Európai Közötti Közlekedés Biztonság. Dieter, Dieter Koch jelentése. Megadom ennek a szót. Először az előadónak adok szót, aztán az árnyék előadók úrnak, aztán Simons úrnak, az Gazdasági és Szociális Bizottságtól, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságtól, tehát Dieter tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is köszönetet szeretnék mondani Dunklefsen kollégának és a titkárságnak, és minden kollégának, akik a módosító indítványaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy jobb legyen a jelentésem. A szavazólistán néhány mínuszjelet tettem. A tartalmával ugyan egyetértek ezeknek a módosítóknak, de nem akartam megduplázni őket, mert néhány esetben ezért került mínusz. Köszönetet szeretnék mondani az árnyékelőadónak. Többször találkoztunk, és szerintem minnyájuk nagyon kompromisszumkészek voltak. Az volt a célunk, hogy a közlekedés biztonságot a közúton biztosítsuk Európában. Tehát a jelentésem témája a bizony, biztonság. Nem a környezetvédelem, nem a gazdasági kérdések. Tehát a központban a biztonság áll és sajnálatosnak tartom, hogy a múltkori ülésen nem tudtunk vitát folytatni és szavazni, mert nem voltam ott, de ezzel időt nyertünk. Egyébként pont ezért ma megint kocsival jöttem, hogy nehogy késen a repülőm vagy a vonatom. Ezt a időt, ami eltelt a múltkori ülés óta, arra használtuk, hogy kompromisszumos módosítókat okozzunk ki, azt hiszem, hogy minden frakcióból érkező aggodalmakra választ tudtunk adni, és még szóbeli módosításokra is lehetőség nyílik. Egyébként, ami az alaprendszert illet, az alapstruktúrát, a célokat, nem volt kétséges, mindenki elfogadta ezeket. Az alap tudományosan bizonyított magas szintű adatbankok kidolgozása és a definíció kidolgozása annak érdekében, hogy a következő tíz évben követhető legyen a közlekedéspolitika. A nagyra törő cél az volt, hogy a halálos áldozatok számát csökkentsük, azon belül is a gyermek áldozatok számát, akik életveszélyesen megsérülnek, azok számát is. Ehhez azonban az kell, hogy minden felelős hozzájáruljon, nem csak az Európai Bizottság és az Unió, hanem maguk a tagállamok is. A vállalkozások is, a regionális szervezetek is, mindenki, aki a közlekedésben részt vesz. Néhány dolgot szeretnék kiemelni. A fő kritikai pont mindig az volt, hogy a biztonsági koordinációt ki fogja végezni. Én azt mondtam, nem kell egy külön szervezetet létrehozni, nem kell még egy bürokratikus struktúra, hanem a bizottságon belül, az Európai Bizottságon belül legyen valaki, aki a közlekedés, biztonság, fogyasztás, fejlesztés, kutatás, minden főigazgatóság munkáját összehangolja. Ezek a főigazgatóságok mind foglalkoznak a közlekedéssel, de nem hangolják össze a munkájukat. Így aztán a jelentésem nem csak egy biztonsági program, hanem egy koordinációs program is az Unió és a tagállamok között valakinek vállalni kell a felelősséget ezért. Hiszen nagyon sok a halottak száma. Ez lehet akár az Európai Bizottság elnökét, bár nem hiszem, hogy magára vállalja majd ezt a szerepet, ezért gondolom, hogy kell egy külön koordinátor. Gondolom, számíthatok a támogatásukra. A D kompromisszum élethosszig tartó tanulás, különösen kisgyermekkortól, nem csak akkor, amikor jogosítványt akar szerezni az ember, hanem hogy megtanulja azt is, hogy egy gyalogosnak hogyan kell, a biciklisnek hogyan kell viselkedni a közlekedésben. Ez valóban élethosszig tart, és ezt támogatnunk kell. Nagy volt a vita az E kompromisszumot illetően, hogy kötelező legyen a tengerjártasság bizonyít, a látási tesztnek a bevezetése. Ezen kívül. Ez nem jelenti azt, hogy ha valaki megbukik ezen a vizsgán, akkor nem vezethet, hanem látási gyógyeszközt kell használnia. Nicht völlig aus meinem Bericht herausstreichen, es ist Ezt nem akarom kivenni a jelentésemből. Ez számomra nagyon fontos, hogy mindenki vállalja a felelősséget a többiek iránt is, aki a forgalomban részt vesz. De a kompromisszumok egy részénél részenkéti szavazást kérek, nevezetesen, hogy a látási teszt során a kötelező szó benne maradjon, vagy sem, hogy tegyük-e esetleg a professzors vezetők ítéletére bízzuk ezt. Ezen kívül az alkohol. Alapelv, aki iszik, nevezessen. A kezdők, a fiatalok, a professzionális vezetőknek is nulla százalékos határt akarok. Hogyha valaki olyan levet iszik, gyümölcslevet, vagy olyan gyógyszerszet, aminek van alkoholtartalma, akkor meghallgathatja a nulla, nullás határt, ezért belevettem azt, hogy mi az a tudományosan tolerálható határ, ami alkoholérték még elviselhető. Ha ezt így elfogadjuk, akkor az alkohol zárakat szeretném, ha bevezetnénk az új járművek esetében, mindenki támogatja ezt, de természetesen itt is érvényes lesz ugyanez az alkoholtolerancia szint. Aztán a biztonságos parkhelyek, a profi tehergépjárművezetők Má, számára. Tehát, hogy valóban ezek minőségi parkolók legyenek, meg legyenek az infrastruktúrális és biztonsági feltételek, amikor a professzionális vezetőkről esik szó. A P kompromisszum. Ich habe noch erkannt, dass a mentő mellényekről van szó. minden minden utas számára kell egy olyan mellényt tartani az autóban, amely sötétség esetén láthatóvá teszi. Meg kell, hogy mondjam, hogy én a kötelező jelleget támogattam, de aztán azt láttam, hogy inkább azt a kifejezést választották, hogy to encourage, ösztönözni, bátorítani. Így aztán ezt javaslom én is, eh, és akkor remélem, hogy a zöldek ezt így elfogadják, mert pontosan például a kerékpárosoknál jó, nagyon jó mindenkinek, hogyha sötétben láthatóvá válnak. Én azt gondolom, hogy a kerékpárosoknak ez alapvető fontosságú végül, de nem utolsó sorban. Minden egyes koordinátorról és árnyék jelentéstevővel együtt a professzionális vezetők pihenő idejét illetően vitatkoztunk. Például ma ugyan nincs en olyan hőség, de ha a hőség hullám van, és nincsen légkondicionáló a gépkocsiban, akkor például nagyon fárasztó lehet ez. Ma szóban azt a módosítót javaslom, hogy hosszú távon szállító teherautó vezetők számára kötelező jelekkel építsünk be a fülkébe légkondicionálót. És remélem, hogy fölkaroltam minden módosítóinkat. Köszönöm szépen! Thank you very much. I'll now go... Köszönöm szépen. Most meghallgatjuk az árnyék előadókat. Kérek mindenkit, hogy 5 percnél hosszabban ne szólaljon föl. A többieket 3 percre kérném, hogy ennyi ideben mondják el a véleményeket. szocialisták Vaján asszony. Köszönöm, elnök úr. És szeretnék köszönetet mondani Koch úrnak is. Először is nagyon ambiciózus munkát végzett, és nagyon jó volt az együttműködés az utóbbi hetekben, és az legutolsó hónapban is. Szeretném hangsúlyozni, hogy sikerült egy sor nagyon jó ambiciózus, kompromisszumos megoldást találunk. Mindezzel a közvélemény számára egyetemű üzenetet fogunk adni, vagyis tiszteletben kívánjuk tartani az ambiciózus célokat, 50%-os csökkentését a halálos baleseteknek 2020-ig. Szlovénia az egyik olyan ország, ahol a balesetet szenvedők, a halálos balesetet elszenvedők és a sérültek számát felére kívánjuk mi is csökkenteni. Már sikerült némi eredményt elérni, ugyanakkor nagyon tragikus balesetek is bekövetkeznek még mindig, amelyek barátságokat, családokat tesznek tönkre. Meg kellene próbálnunk jobban kezelni a sebesség és az alkohol kérdését. Ezek kulcsfontosságú tényezők a balesetek szempontjából a biztonsági jöv használat is csökkenti a halálos balesetek számát, illetve a kerékpárosok és a motorkerékpárosok, ugye sérülékenyebbek az ő védelmüket is céloznunk kéne hogyha, főleg, hogyha a jövőben ösztönözni akarjuk a kerékpárok használatát az útjainkon, akkor gondolom, kell a védelmükre is. A G-kompromisszumos javaslata kapcsolatban szeretném elmondani, hogy az utóbbi években a halálesetek egyharmada, halálos balesetek egyharmadának az oka az volt, hogy magas volt az alkoholszintje a sofőrnek egyetemű üzenetet kell kimondanunk. Zéro tolerancia, ha valaki vezet, ne igyon. Úgyhogy nem arról van szó, hogy csak az első két évben ne van az, aki jogosítvány szeret, és, ez, is érvényes kell, hogy legyen az általános alkoholtilalom a professzionális vezetők számára, és a tagállamok ezzel plusz ösztönzést kaphatnak arra, hogy harcoljanak ezen jelenség ellen. Megvarog vagyok győződve arról, hogy akkor leszünk sikeresek, hogyha az jogosítvány megszerzését követő első két évben semmilyen alkoholfogyasztást nem fogadhatunk el vezetés esetén. Hasonló módon a professzionális vezetőkre is érvényes kell, hogy legyen ez az érotolerancia. tolerancia hasonlóan érvényes kell, hogy legyen ez a tilalom a közösségi járműveket, tömegközlekedési járműveket vezető esetében is. Az FRA kompromisszum esetében kisebb utakról van szó, és ezeknek a sérülékenyebb utaknak a használóit kellene védenünk. Ezért a helyi hatóságoknak 30 km per órás sebesség határt kellene, hogy alkalmazzanak a városközpontokban, a lakott központokban, illetve olyan területeken, ahol nincsen az út mellett külön kerékpárút. az orvosi ellenőrzést illetően, illetve a látás ellenőrzését illetően úgy gondolom, hogy szabad kezet kell adni a tagállamoknak. P kompromisszumos módosító indítvány. Nagyon jó kompromisszumot sikerült elérnünk, tehát nem teszük kötelezővé, csak ajánljuk a kerékpárosok számára a sisak használatát. A sisak mindenképpen előnyös, A sisek és a láthatósági mellény nagyon fontos, ezek fokozzák a láthatóságát a kerékpárosoknak, viszont kötelezően ezt nem tudjuk előírni. ahogy a koordinátorok részéről is elhangzott, el kell kerülnünk a párhuzamosságokat, és ezért is szeretnék összetett mondani az előadónak a magyarázatokért. A többi kompromisszumos módosító indítvány számunkra nem okoz kontot, a frakcióm osan el tudja ezeket fogadni. A 127-es és a 125-ös módosító indítványokhoz szeretnék még hozzászólni. Ezek olyan módosító indítványok, amelyekben baleset megelőző hatékony intézkedésekről van szó. Ez Véleményünk szerint helyes lenne, hogyha tiltanánk a nehéz járművek, például a kamionok forgalmát olyan alsóbrendű utakon, amelyek rávezetnek az autópályára. Én ezt a módosító indítványomat mindenképpen szeretném föntartani, bár lehet, hogy ez negatívan fog továbbra is fennmaradni az előadó szavazólistáján. Egyébként bármilyen dokumentumot fogadunk el, ez nem fogja csökkenteni a balesetek számát, az csak akkor fog változni és csökkenni, hogyha a mentalitás változik, és ezt is kívánjuk bizonyítani ezzel a jelentéssel. A liberálisok nevében szól hozzá a következő árnyék előadó. Üdvözlök mindenkit. Köszönöm, elnök úr. A liberálisok nevében szólalok föl. A tényleges árnyék eladónak otthon van elfoglaltsága, a választók közvetében ezért nem tudott eljönni. Én is szeretnék akkor köszönet mondani önnek és a többi frakció árnyék előadójának is, hiszen nagyon jó volt az együttműködés a véleménykészítése során. Grisbeck képviselő helyet szólalok föl számára. Fontos, hogy elmondja, hogy általánosságban az összes kompromisszumos módosítóindítványt támogatja, széles körű támogatást kaptak egyébként is ezek, kivéve a B kompromisszumos módosítóindítványt, illetve az E-nek az új változatát. Az B-ben a koordinátor szerepéről van szó. Ezekben az esetekben más az árnyék előadó véleménye, hiszen ő mindkét esetben kötelező előírás szeretne látni. A koordinátor funkciója tekintetében úgy gondolja, hogy Igazából még több bürokráciát jelentene, hogyha bevezetnénk ezt a koordinátori funkciót, és az árnyék előadó szerint ezt el lehetne kerülni. Inkább amellett tudna kiállni, hogy a már meglévő kezdeményezéseket működtessük megfelelően, illetve mérjük föl, hogy ezek hogyan működnek, és próbáljuk javítani a meglévő javaslatokat és a meglévő ösztönzőket. Ezért az árnyék előadó véleménye az, hogy a B kompromisszumos módosító indítványt ne támogassuk. Az E kompromisszumos módosító indítvány esetében 5 vagy 10 évente látás ellenőrzés a vezetők számára 65 éves korig, 10 évente, utána 5 évente. Úgy gondolja az árnyék előadó, hogy a látás fokozatos romlása az egyik oka, talán a fő oka nagyon sok balesetnek. Az új kompromisszumos módosító indítvány megszövegezése ugyanakkor kiveszi a kötelező érvényt, és ez fontos. Ezért az árnyék előadónak az a véleménye, hogy a kötelező szót vissza kell tenni, úgyhogy amikor majd külön szavazni fogunk a kötelező szó beillesztésére, akkor ezt ő meg fogja szavazni. G kompromisszumos módosító indítvány az eredeti szöveggel voltak fenntartásai, de az új szöveget teljes mértékben támogatni tudja. Véleménye szerint nehéz lenne nulla százalékos előírás, előírás betartatni, hiszen ha valaki előző este mondjuk részt vesz egy ünnepségen, és másnap vezet, és valamilyen maradvány alkoholérték a vérében marad, akkor ezt büntetni kellene. Ez a jelenlegi megoldás viszont a 0% plusz egy tudományosan meghatározott tolerancia érték elfogadható azért, hogy a, az új jogosítványra rendelkezők, illetve a professzionális vezetők esetében a 0%-ot be lehessen tartani. A szóbeli módosító indítványa kapcsolatban a légkondicionálás eh, témájában azért, hogy a professzionális vezetők munkakörülményei javuljanak, ezt el tudja fogadni, és pozitívan ítéli meg. Ezen megjegyzésekkel együtt a többi kompromisszumos indítványt támogatni tudja az árnyék előadó. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Taylor úr, a zöldek. Köszönöm szépen, elnök úr. Dicséretes a cél, a nulla százalékos cél, ez nagyon pozitív előre mozgá, mozdulás azért, hogy minden út felhasználó számára javuljon a úti biztonság, közúti biztonság. Ne felejtsük el, hogy nem emberi jog a vezetés, ez egy privilégium. És ezen belül úgy gondolom, hogy a közúti biztonság fontos, tehát minden felhasználó számára biztosítani kell a közötti biztonságokat, de hasonló módon a járműveknek is biztonságosnak kell lenniük, és a vezetők meg kell, hogy feleljenek, képesek kell, hogy legyenek a vezetésre. És különösen üdvözlöm a látástesztet, az és osztott szavazás lesz ugye arra vonatkozóan, hogy kötelező vagy önkéntes legyen ez. Úgy gondolom, hogy a különböző vélemény alakulhat ki ezzel kapcsolatban. Konulnak szeretnék külön köszönetet mondani a jelentés összeállításáért. Úgy gondolom, hogy nagyon pozitív az eredmény. Persze lehet, hogy nem megy annyira messzire, amennyire sokan akarják, vagy tovább megy, mint amennyire sokan kívántak volna. Minden esetre próbált egy középutat megcélozni, hogy a ténylegesen teljesülhessenek az elvárások, és a, valójában is csökkenhessenek a balesetek. Olyan három fontos területre koncentráltunk, mindenki említette ezeket, sebesség, alkohol és a drogok. Egyik se jó hír, és nagyon örülök annak, hogy az F A kompromisszum előrelépést jelent a tekintetben, hogy erős ajánlással érjünk a tagállamok számára, hogy legyen 30 kilométeres vagy 20 mérföld per órás sebességkorlátozása a lakóterületeken. A brit kormány egyébként pont a, néhány nappal ezelőtt ö, írt elő olyan ilyen jellegű szabályokat. Az alkohol esetében, az alkafobszok esetében is a nulla véralkohol szint, ezt mi is javasoltuk, és nagy örömmel támogatjuk. A drogok esetében is van előrelépés, a nyomonkövetés és az elbátortalanítás tekintetében, hogy ha valaki drogot fogyaszt, akkor ne vezessen támogatjuk a koordinátor, közötti biztonsági koordinátor kinevezítés is. Véleményünk szerint ez nem jelent párhuzamosságot, hiszen azt senki nem akarja, senki nem akarja, hogy növekedjen a bürokrácia, növekedjenek a költségek, és párhuzamosságok legyenek. Véleményünk szerint ez nem fog bekövetkezni a közúti biztonsági koordinátor esetében. Aztán a láthatósági mellények, hogy ezeket kell -e viselni, ennek hatalmas története van. Ugye volt egy erős ajánlás erre vonatkozóan, aztán ajánlás lett, és most pedig bátorítás. Kramer úrnak adnám át a szót e tekintetben, mivel ő nagyon szoros kapcsolatban áll a kerékpárosok képviselőivel, és nagyon jól be tud számolni arról, hogy maguk a kerékpárosoknak milyen prioritásaik vannak. Mielőtt további részletekbe belemennék, még egyszer köszönetet szeretnék mondani úrnak, és támogatjuk a kompromisszumos módosító indítványok nagy többségét, és várjuk a holnapi szavazást. Elnök, köszönöm. Brad Bonor az ECR számára 5 perc. Köszönöm, elnök úr. Csak annyit mondanék, hogy tehát mielőtt bármilyen megjegyzéssel élnék, a legfontosabb, hogy növeljük a biztonságot a közutakon. A hazámban ez nem mindig jelent előrelépést ezen a területen. Olyan témákról van szó, amelyek... Tehát ez a kérdés, hogy kell-e európai szinten jogalkotásra foglalkoznak ezen a területen. Ahogy tudják, ezeken a vitákon én mindig elmondom, hogy itt a szubszidiaritás elvét figyelembe kell venni. Az egyik előttem szóló azt mondta, úgy gondolom, hogy helyesen, hogy kötelességünk, mint európai képviselők, hogy cselekedjünk ezen a témában. Én nem értek ezzel egyet. Nem mint képviselő a kötelezettségünk ez, hanem a helyi képviselőknek, a nemzeti parlamenti képviselőknek a feladata, hogy lépjenek ezen a területen. Nem az Európai Unió feladata és felelőssége, hogy lépjen ebben a témában. Ez a kiinduló pontom. Úgyhogy a nagy részt, a legtöbb kompromisszumos módosító indítvány és a legtöbb fő téma, amiről beszélünk, véleményem szerint lehet, hogy kívánatos, de valóban olyan témák ezek, amelyekről európai szinten kell jogalkotásra foglalkoznunk. Attól tartok a válaszom erre az, hogy nem. Néhány példát mondanék a kompromisszumos szövegek alapján. Volt vita arról, hogy a téli gumikat előírjuk, hogy legyen a jogalkotás ezzel a kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy az egyes tagállamoknak kell foglalkozniuk ezzel. Egyébként foglalkoznak is ebben, van szakpolitikájuk a tekintetben, persze azoknak, amelyeknek ez fontos. Természetesen nem kell vannak olyan területek, ahol nincs is szükség ilyen szakpolitikára. Aztán beszéljünk a láthatósági mellényekről. Minden autóban ülőnek kellene? Kevés az esélye annak, hogy egy balesetbe éjszaka belekerülnek. Elnök úr emlékszik, fiatalabbak voltunk, és a brit tévében volt egy reklám, és ez azt mondta, hogy kell -e éjszaka láthatónak lenni? Tehát nem biztos, hogy kell mindenkinek ilyen láthatósági mellény. Aztán a koordinátor tekintetében sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy teljes mértékben egyetértek a liberális kollégával, ezzel az a veszély, mint egyébként bármi mással, amit a bizottság felállít, hogy nőni fog, meg növekedni fog, egyre több emberre lesz majd szükség azért, hogy föltöltsék a koordinátor irodájának a ülőhelyeit, és aztán rendkívüli költséggel fog járni, ami teljesen természetes a bizottság esetében. A látásvizsgálat. Az Egyesült Királyságban nagyon jó látásvizsgálati teszt rendszerünk van. Mielőtt valaki megkapja a jogosítványt, elküldik szemorvoshoz, aztán 70 éves korban van egy újabb vizsgálat, hogyha tagállamok valami szigorúbbat akarnak elérni, mint nálunk van, nekünk ez nem gond, de ne tegyék kötelezővé ezt európai szinten. Ugyanez az alkoholhatárokkal kapcsolatban. Persze, teljes mértékben támogatom, hogy biztosítani kell, hogy ne kerülhessenek az útra olyan sofőrök, akik isznak. Nagyon szigorúak vagyunk e tekintetben, de az európai szintű jogalkotás itt nem szükséges. A vitában korábban is mondtam, hogyha az Egyesült Királyságban valakit elítélnek azért, mert alkoholos állapotban vezetett, akkor megvonják tőle a biztonságot. Tehát nem csak, hogy visszavonják a jogosítványukat, hanem hiába visszakapják a jogosítványt, akkor is nagyon nehezen tudnak majd biztosítási szerződést kötni. Úgyhogy nem biztos, hogy az európai szintű jogalkotás a legjobb megoldás. Persze meg kell mondanom, vannak olyan kompromisszumos indítványok, amelyeket támogatni tudok. Például a kerékpáron, a gyermekek biztonságának a növekedése, iskolai oktatásuk, tesztek eljárítása a sok esetében, ezeket is tudjuk támogatni, aztán a sisakviselés a kerékpárokon, ezt természetesen támogatnunk kell, ösztönöznünk kell, hogy kevésbé legyen kockázatos, hogyha leesnek a kerékpárról az emberek, és aztán a biztonságos parkolók, a professzionális járművek számára. A bizottságnak volt egy pilota projektje néhány évvel ezelőtt, magasabb szintre kell ezt vinni, hiszen ez nem csak a biztonsági szempontból fontos, hanem a rablások és a károk elleni harc tekintetében is fontos lesz. Az Egyesült Királyságban ez jelentős probléma, de gondolom, hogy más európai országokban is. Végül, elnök úr, vannak más módjai is annak, hogy elérjük a kitűzött célokat. Mindannyian azt akarjuk, hogy biztonságosan haladhassanak az emberek az utakon, attól függetlenül, hogy milyen módot használnak, vagy semmilyen közlekedési módot nem használnak, mert gyalog mennek, de ahogy mondtam, nem ez a megoldás. A megoldás az, hogy ott kell jogalkotásra foglalkozni, ahol ez megfelelő, helyi és nemzeti szinten, de az biztos, hogy nem európai szinten. Köszönöm, elnök úr you, úr, az EGSB ö, nevében, Siemens úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az eljárás, látom, már nagyon előrehaladott stádiumban van. Márciusi véleményünk egy kicsit elavultnak tűnik túl haladottnak. De jobb azért öt percet szentelni a véleményünknek mégis. Van egy bizottsági közlemény. Ezt érdemes figyelembe venni. Fontos a következőket megállapítani. Az első stratégiai dokumentumja a bizottságnak 2010 ambiciózus volt, ugyanannyira, mint ez. Megfelezni a halálos áldozatok számát, ez túl ambiciózus volt, és ez ki is derült a gyakorlatban. Most új feljegyzés, van stratégiai feljegyzés a bizottság részéről. Most azt mondjuk, hogy a halottak számának felezése, mint cél elérhető, mert minden közlekedési miniszter nemzeti szinten tudatában van ennek a fontosságának, és rendelkezéseket is hoz. Csak hogy kell legyen egy pillanat az évben, amikor a közlekedési miniszter felhívja, beszámol arról, hogy hány halott volt az utakon. A tudatosodás egyre inkább jellemző. Ezt a lendületet ki kell használni. Úgy gondoljuk, hogy a 2020-as bizottsági cél elérhető, sőt, talán tovább is lehet menni megkülönböztetés szükséges országonként. Egyes országban nincsen félidős terv. A sunflower országokban, ahogy angolul mondják, az angol S-U-N rövidítés használom, Svédország, Egyesült Királyság, és Hollandia. Nos, ők nehezen felezik meg a halottak számát, mert már meghozták az intézkedéseket, már kevés a halálos áldozatok, már alacsony a halálos áldozatok száma. Ott tehát nehéz felezni ezt. Más országokban ez könnyebb. És éppen, hogy ott kell fellépni vigyázni kell arra, hogy ezek az országok osztályozása ne rosszabbodjék. Az EGSB-ben azért harcoltunk, hogy az alkohol szint megváltozzék, alacsonyabbra kerüljön. Azt hiszem, hogy a magán autókba is elhelyezhető olyan ö, műszer, ami ezt méri. Nem biztos, hogy ilyen messzi kell mennünk, de ez vita tárgyát képezheti. Nem találom meg az egyik javaslatunkat, hogy éves ellenőrzés legyen a ö, térkép fekete pontjain azon a helyeken, ahol a legtöbb baleset van. Ezeket a térképeket minden évben fel kell újítani, el kell gondolkozni, ezen meg kell vitatni. Azok az országok, amelyek ide ebbe beruháznak, azokat segíteni kell. Végül, elnök úr, szeretnék visszatérni a célok megfogalmazására. Mindenki arról beszél, hogy a halálos áldozatok száma felére csökkenjen. De vannak a súlyos sebesültek is. Itt is harmonizálni kellene a szabályt. A súlyos sérülés fogalmát úgy szintén harmonizálni kell. így más szinten is előre tudunk haladni. Az egészbe úgy gondolja, hogy a TEN-T hálózat 25 százalékának kell javuljon a biztonsági fokozata. Ez az önök módosító indítványaiban is szerepel. Az élethosszillan tartó képzés szintén fontos eleme ennek a vitának. Külön képzés szükséges azért, hogy a rendőrség, a tűzoltók és a mentők szintén jó szinten maradjanak, hiszen az derül ki, hogy ezeket az embereket nem mindig képzik ki megfelelően ahhoz, hogy fel tudjanak lépni baleset esetén. Nos, elnök úr, azt hiszem, hogy az egész véleményét sikerült bemutatni, főleg azokat a pontokat, amik kevésbé vannak jelen a jelentésben. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig más felszólalók, kérem, hogy három perccel korlátozzák magukat. Bá, úrral kezdem. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Koch úrnak. Nagyon nagy munkát teljesített, és nagyon nagyra törő célokat tűzött ki. És most, ahogy itt hallom a dolgokat, általában véve a frakciók számára nem problémás őt támogatni. Jön majd egy dossziénk a határon átnyúló bűnöltözést illetően. Azért említem ezt, mert újra és újra fognak majd a vezetők bűnöket elkövetni, akármilyen kampányt is folytatunk, és remélem, hogy ebben a dossziéban is ez az aspektus támogatást kap majd. A koordinátoroknak szeretném elmondani, hogy egyetértek, hogy ennek a jelentésnek a központi eleme a biztonság, még akkor is, hogyha személy szerint azt gondolom, hogy túl sok a felügyelni való, koordinálni való és az olyan témák, amiket felvettetek, például a parkolóhelyek problémája, már túlmegy ezen a témán. Itt figyelembe kellene venni mind a biztonságot, mind a hivatásos vezetők higiéné körülményeit, ami belemegy a szociális követelményekbe, aztán belecsúszunk az igazságszolgáltatásba, úgyhogy szerintem túl sok lesz a koordinálni való. Én ennek ellenére nagyra törőbb célokat szeretem volna, de meg tudom érteni, hogy ez egy kompromisszumos megoldás. Ami a mellények viselését illeti, igen, örülök neki, hogy a kerékpáros szervezetek egyetértenek a viselésükkel. Aztán létezik a 35-ös módosító arról, hogy az ENSZ szervezzen egy ilyen napot, ahol a közlekedés biztonságról emlékezzünk meg. Ez szerintem nagyon jó ötlet, hiszen erre a figyelmet fel kell hívni már a családokban is, és minden olyan szervezetben, ahol a közlekedés biztonsága felmerül, és egyébként itt szeretném köszönteni az Európai Baleset Áldozatok Szövetségének elnökét, aki ma itt van velünk, remélem támogatnak minket. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ajánla asszony három perce. Sorry. gracias, presidente. yo también. Köszönöm szépen, elnök úr. Én magam is szeretnék gratulálni Kok úrnak a kitartásáért, amelyel javította közúti biztonság egyes kérdésein. Gratulálni szeretnék, amely, amiért kitágította a kört, egyes kihívásokat felvállalt, például a, az áldozatok számának a felezése. Ez olyan terület, amelyre külön oda kell figyelni, ami az alkoholszinttel kapcsolatos módosítókat illeti természetesen teljesen egyetértek a nulla koncepcióval, mint végcél. Így lehet az itas vezetés ellen küzdeni. Sajnálom, hogy itt nem fedjük le a az összes vezetőt itt a profikról intézkedünk. Egyre kevesebb a fiatal Európában, a, ö, egyre idősebbek a felnőttek. Természetesen vannak az illegális kábítószerek, de ö, vannak a mellékhatással rendelkező gyógyszerek is. Különösen oda kell figyelni a vezetők nagyobbik részére, hiszen ők is, elsősorban ők vannak jelen az utakon. Az ellenőrzés módozatait pontosan meg kell ezért állapítani. Egyetértek, a világnap nagyon fontos elem a harcban, így lehet elérni a célunkat. Ott van még a konzultációs alap kérdése. a határon átnyúló szankciókkal kapcsolatban azt hiszem, hogy a tanács és a bizottság elismeri, milyen fontos ez a fajta konzultáció, amikor halljuk az érintetteket, mentőrendőrség, tűzoltóság, akkor tudjuk, hogy mekkora erőfeszítésre van szükség, mi a jövőt illeti, erre utalt is, a gyerekek Nos, ez lényeges cél. De az idősekre is oda kell figyelni. Jelenleg a két kerekű motorizált járművek vezetői különösen veszélyes helyzetben például az én országomban. Ez egy olyan csoport, amelyre oda kell figyelnünk. Köszönöm szépen a módosítókat, és gratulálok, hogy újabb és újabb kihívásokat vállal fel. Meissner asszony, köszönöm szépen. Kok úr, köszönet jár önnek is. Azt hiszem, hogy nagyon bölcsen állt hozzá ehhez a jelentéshez, különösen a kompromisszumok esetében, mert néhányat nagyon puhán fogalmaztak meg. Tehát az a kérdés, hogy meddig kell eljutnunk, milyen nagyra törőnek kell lennünk európai szinten, mennyit kell előírnunk Bradburn kollégával. Ezen törtük a fejünket. Már régen célunk volt, hogy a közlekedés biztonságot fokozzuk, és ezt teljes mértékben támogatjuk. De azért lenne néhány dolog. Én bölcsnek tartanám, például az elkompromisszum esetén, Bilbao asszony már sok mindent elmondott erről, hogy valóban a kötelező szócskát részenkénti szavazásként tudjuk le. Griszbek asszony is ajánlotta ezt ezért, tehát én a kötelező szócskát nem szeretném, de a kompromisszumot meg szeretném szavazni. Úgyhogy a részenkéti szavazás nagyon jó megoldásnak tűnik. Ezen kívül van néhány olyan dolog, amire rá lehet kérdezni, hogy kell -e ez. Például a kerékpárosoknak a mellényeit, illetően persze mi, mint liberálisok, gyakran feltesszük azt a kérdést, hogy hogy mennyire adjuk meg a közlekedés szereplőjének a döntési jogot. Tudom, hogy a kerékpárosok gyakran a lesérülékenyebb láncszemei ennek, és azt is tudom, hogy a franciáknál már nagyon szép mellényeket terveztek a kerékpárosoknak, de hát azért mégiscsak. Ami a személyautók illeti Taylor kollégával nem uh, nyertek egyet. Lehet azt mondani ugyan, hogy az autóvezetés az privilégium, de sokan muszájból csinálják, és hivatásosan vezetik az autót. Ezen kívül három dolog lenne még, először is. Egyetértünk ugyan, de az i kompromisszumot illetően, a passzív biztonságot illetően, igen, n kompromisszum, a balesetek kutatása, igen, itt még azért tovább lehetne menni. És végül a szóbeli módosító, a légkondicionálókat illetően, bármint liberális, nem támogatom általában a kötelező jellegű dolgokat, de ebben az esetben igen, és kb. 1000 euróba kerülne egy ilyen légkondicionáló berendezés beszerelése, hát ebben az esetben azt mondom, hogy igen, hiszen ettől függ például a terautó vezetők mennyit tudnak pihenni, és nyáron mennyit tudnak vezetni. Köszönöm szépen. Van Dalen. Köszönöm szépen, Van Dalen úr, három perc. Akkor a wel, A Ja, eh, niemand is natuurlijk... Köszönöm szépen elnök úr. Senki sincsen ellene a közúti biztonságnak, de maradjunk, maradjunk realisták, járunk két lábbal a földön. Ezért nem egyértelmű a véleményem a Koch jelentéstevő javaslataival kapcsolatban. Kiváló elemek is vannak a jelentésben, ez tény például harmonizálni a munka és pihenőidőt a szakmában. Exben a múlt héten megbeszéltük, mik lehetnek a következményei a harmonizáció hiányának. De talán túl messze megy a jelentés. A közúti koordinátorról beszéltünk, a téli gumiabroncsról, én most a kerékpárról beszélnék inkább. Én is fanatikus kerékpáros vagyok, Strasbourgban úgy járok. Egy mellényt is kellene vennem, különben megbüntethetnek. Ez nekem túlságosan az EU által ránk erőszakoltnak tűnik. Strasbourgban egy csomó kerékpáros út van, és ez jó út, jó megoldás. Ez kiváló lehetőség, így kell eljárjanak az önkormányzatok. Simons kollégánk szavéval egyetértek az ambícióval kapcsolatban. A hetedik bekezdés azt mondja, hogy nulla legyen a cél, nulla áldozat az utakon. Ez csodálatos cél, de ezt soha nem fogjuk elérni. Ezt beírhatjuk a jelentésbe, és mondhatjuk a sajtónak, hogy a közúti biztonság mellett vagyunk, ez megható, csak nem realista. Nos, elnök úr, ezért nem egyértelmű a véleményem az előttünk fekvő jelentésről. Egyes megállapításai nem realisták, ezért nagyon az, hogy holnap tartozom egy jelen szavazok. Köszönöm. Kramer úr, három perc. Igen, természetesen a kompromisszumok sokat javítottak a jelentésen, de a B kompromisszumra koncentrálnék. Az elején mondtuk, hogy a biztonság élvez prioritást, és hogy ezt a kutatásokra alapozunk. Egyik sem igaz. Például vegyük egy olyan balesetet összehasonlítottak egy autóvezető balesetével, aki mellényt hord, és a kerékpárossal ütközik, és akkor a kerékpárosra kenjük a felelősséget, egyáltalán nem köthető össze a kétfajta baleset. Ezen kívül minden baleset 90%-a kerékpáros és autós között 90%-ban az autóvezetők a hibásak. Azért, mert túl gyorsan vezetnek. De ön ezzel abszolút nem foglalkozik, az eredeti ö, szövegben nincsen sebességkorlátozásról szó. Miért? Miért ilyen veszélyes ez a dolog? A statisztikák mutatják, hogy azokban a helyeken, Dániában és Hollandiában következik be a legkevesebb baleset, ahol a legtöbb kerékpárt vezetik, és ott a legtöbb baleset, ahol a legkevesebb a kerékpár, például az Egyesült Királyságban. Tehát úgy lehet csökkenteni a baleseteket, ha fokozzuk a kerékpárosok körszámát. Ausztráliában, amikor bevezették a sisakviselési kötelezettséget, akkor egy év alatt felére esett vissza a kerékpárosok száma, mert nem bírták el ezt a kötelezettséget. Tehát az egész így nem áll össze, hiszen ön az áldozatokat teszi bűnösé. Ön azt mondja, hogy veszélyes a kerékpáros, és hogy azért válik áldozatán, mert a leg sérülékenyebb. Volt egy kísérlet Nagy-Britanniában. Volt egy sisakos, kerékpáros, és egy nem sisakos. Az volt a kísérletnek az eredménye, hogy amikor az autósok látták a ö, sisakos kerékpárot gyorsabban mentek el mellette és közelebb, azért, mert azt gondolták, hogy ha úgy is védi magát, nem sérül majd meg. Tehát akkor ilyen logika alapján csak azért, mert a kerékpárosok a legsérülékenyebb látszám, miért nem mondja rögtön azt, hogy a gyalogosok vegyék föl a sisakjutunk. Mao Zedong már nagyon örülne, hogyha minden egyes gyalogosnak ilyen mellényt kellene hordania. Ez őrültséget, egyszerűen semmi értelme. Miért nem írja elő azt, hogy a lift utazók is viseljenek sisakot. E, nyilvánvaló, hogy a sötétben például, ha gyalogos viselne ilyen mellényt, akkor sokkal könnyebben lehetne látni, de hát azért nem lehet előírni ezt mindenkinek, úgyhogy ezt a kompromisszult én leszavaznám, és én részenkéti szavazást szeretnék kérni, hiszen az autópályán a biztonságnak semmi köze, még akkor is, ha mellény viselnek ahhoz, hogy hogy néz ki egy kerékpárosnak a napi biztonsága. Ez egy egyszerűen rossz megközelítés. Hanem ami számítana, akkor az a kilátás biztonság az autóval. Egyébként, ha ön többet kerékpározna, akkor nem javasolna ilyeneket. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy a kínaiak nagyon örülnének, mert ők gyártják a láthatósága melény. Higgins úr, három perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy mások is, én is szeretnék gratulálni a koordinátoroknak, de ezt jól ki is kell egyensúlyozni. Az életek megmentése, a ő természetesen elsődleges. Nyilván egyetértek a közötti biztonsággal. Csak hogyan lehet ezt végrehajtani? Olyan szabályok kellenek, amelyeket tudunk alkalmazni, különben semmi értelme ezt a projektet továbbvinni. Olyan szabályok kellenek, amelyek különböző javított a jelentéstevő a különböző szabályokon tagállamonként, csak hogy nyitottak a szobályok. Egyik országból a másikba. Nem lehet más szabály. Közös szabályok szükségesek. Szerintem ez nem probléma. Ami a módosítókkal kap, módosokat illeti egyeseket el tudok fogadni, másokat nem. Az én országom olyan, amely nagy előnyét látta annak, hogy struktúrás alapokat fel lehetett használni erre a célra. Sajnos a többsége a mi sebesülteinknek nem az autópályán vesztik életüket, vagy sebesülnek meg, hanem alsóbrendű utakon, ott is szükséges a szabályozás és az ellenőrzés. Gondolom más országban is így van. A többsége a baleseteknek ott történik. Másrészt örülök, hogy elfogadták a ö, javaslatomat az SMS-ezéssel kapcsolatban ö, ö, a ö, vezetés közben, ö, ami a ö, közúti jelzést illeti. Egy ír családot el kellett volna hoznom, akik a gyerekeiket, fiatal gyerekeiket elvesztették azért, mert nem volt jó a közúti jelzés. Hasonlóképpen a látásvizsgálat. Nem értem a helyzetet. Hogyha van Finnországban, Németországban, Írországban, Egyesült Királyságban jó gyakorlat, miért nem lehet mindenhol ezt alkalmazni? Óriási variáció a Belgiumban nincsen ilyen vizsgálat, látásvizsgálat Franciaországban, hogyha el lehet, el tud valaki a számokat, akkor már megkapja a jogosítványt nagyon jó projekt, nagyon jó munka, és kívánom, hogy így valósul, mert sikerüljön ezt megvalósítani. Riké úr, három perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálok a szerzőnek, és három megjegyzést tennék, annélkül, hogy elismételném, ami korábban elhangzott. Az első megjegyzés a szubszidiaritással kapcsolatos. Természetes, ez vélemény. Ö, ö, minél tovább megyünk, annál inkább kérdéses a szubszidiaritás. Egyre több problémánk lesz, minél tovább megyünk európai szinten. Például 30-20 kilométeres sebességkorlátozás lakott területen, ez a nemzeti szubszidiaritás kérdésébe tartozik már. Hát ide jutunk, hogyha megpróbáljuk a szavakat megfogalmazni. Második megjegyzés a látásvizsgálat. Orvosként is tennék egy megjegyzést. Elhangzott az, hogy privilégium a vezetés, és szükséges egyeseknek, nem csak szakmailag nélkülözhetetlen, azok meg vidéken laknak például, hanem ez mekkora mobilitást jelent az időseknek, hogyha Fiziológiai tesztek lesznek, például látásvizsgálat. Miért csak látás? Arra is lehet gondolni, hogy az érzékelés is csökken, a motoros képességeket is lehet nézni, illetve hogy ezt ki kell terjeszteni ezeket a vizsgálatokat hogyha teljes orvosvizsgátról van szó, hát csodálkozom, hogy csak látásról van szó, ez nem minden. Hogyha ilyen teljes orvosvizsgálat, hol lesz a határ? Csak az vezethet, akinek semmilyen problémája nincsen ez a téma elkerülhetetlen. Úgy gondoljuk, hogy minden képességnek teljes birtokában kell legyen az ember, hogy vezessen, vagy van egy tolerancia küszöb. Ha igen, akkor mely kérdésben hol van az? Ezzel foglalkozni kell. Hogyha, amikor vé, hogyha véleményt mondunk, akkor ez a tanácsot is le fékezheti, gondolhatják, hogy a parlamenttel nem boldogulnak, és akkor inkább mással foglalkoznak, félreteszik ezt a témát. Harmadik megjegyzés, nagyon sajnálom, hogy a 88-as módosító, amelyet védtem, ezt nem sikerült megvédeni. A kötelező övről van szó. A halottak harmada az öv hiányára vezethető vissza. A lock rendszert meg lehet valósítani. Van már hangjelzés is, ha nem használják. Egyet értek azzal, hogy az alkohol szintet csökkenteni kell, de hát kérdés, hogy nulla kell -e legyen. A belt lock biztonsági rendszer az övön ez hasznosnak tűnik. Ennyi, elnök úr. Tikau. Tikau asszony. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi și întâi vreau să sublin... Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy a közúti biztonság javítása osztott felelősség a tagállamok, a helyi hatóságok és az európai intézmények között mindegyiknek a saját életékészségi köré tiszteletben kell tartani. Úgy gondolom, hogy a közúti biztonság javításához fontos a közlekedési infrastruktúra, konkrétan a közutak, közúti infrastruktúra javítása, és fontos a jelzésrendszer. Fontos az is, hogy az intelligens szállítási rendszereket javítsuk, hiszen ezzel csökkenteni lehet a zsúfoltságot, és valós időben lehet jelezni a baleseteket. Továbbá a GPS rendszerekkel is foglalkozni kell, hiszen ezeket jelentős mértékben lehetne hasznosítani erre a célra. Végül, de nem utolsó sorban szeretném azt is említeni, hogy foglalkozni kell az érzékeny közút használókkal, gondolok itt a kerékpárosokra, gyalogosokra, gyermekekre. Támogatom a kötelező sisak viselés előírását a közút használói számára. Továbbá támogatom a láthatósági mellény használatét is, de nagyon sokan azért vesztették életüket, mert nem alkalmaztak sisakot, védősisakot. Végül szeretnék utalni a maximális szint kérdésére is zéro toleranciát kell előírnunk. ezért kell küzdenünk. Franciaországban nemrég egy parkolóban láttam, hogy ott helyben lehet venni alkoholtesztet. Ha már meg lehet venni egy ilyen tesztet, az már ö, megkérdőjelezi, hogy mi is a helyzet az alkohol, a véralkohol szinttel. Úgy gondolom, hogy mindenki számára biztonságosabb lenne, hogyha nulla tolerancia, zéro toleranciát érnek elő, vezet vagy iszik. Kokunak szeretnék gratulálni az szöveges Sok módosító indítvány volt, de úgy gondolom, hogy jó kompromisszumos megoldásokat sikerült találni, és remélem, hogy az ajánlásokat tiszteletben fogják tartani. Szalamanova képviselő. Köszönöm, elnök úr. Én magam is szeretnék köszöntet mondani az előadónak Úgy gondolom, hogy kiváló munkát végzett. Sikeresen vezetett minket a módosító indítványok útjain. Említeném, ki szeretném említeni a G-kompromisszumos módosító indítványt, az szint kérdését. Véleményem szerint hat tagállam van, ahol a zéro tolerancia már létezik, ezeket a tag, tagállamokat példaértékűnek kell neveznünk. És szeretném említeni az 141-es módosítóindítványt is. A alsóbrendű utak és a baleset veszélyesség. Szeretném támogatni a biztonságos infrastruktúra építését, nem csak autópályák esetében, hanem az alsóbrendű utak esetében is ez fontos. Elnök, jó magam is szeretnék néhány szót szólni. Először is én is szeretnék gratulálni az előadónak. Nagyon jó jelentést készített, és az árnyék előadóknak is, hiszen látszik, hogy együtt dolgoztak, és megpróbáltak átfogó jelentést készíteni. Persze sok kompromisszumos módosítóindítványt kellett találni, hiszen van, aki, sokan azt gondolták, hogy túl messzire megyünk, van, sokan úgy gondolták, hogy nem megyünk elég messzire. De hát a parlament közúti biztonság esetében ez az első alkalom, hogy ilyen részletes módon foglalkozik a kérdéssel, ez Dieter maga is tudja, hiszen na, jól tudjuk, hogy nem jól állunk a közúti baleseti statisztikával. Igazából néha nem értem, hogy most az bolondok ellen akarunk jogalkotási tevékenységet végezni. Tehát amikor megnézzük, hogy mi történik az utakon, és mindenki egyetért ezzel, hogy ezt meg kell tenni, még mindig látom, bár az én országomban megfelelő jogalkotás, de látom, hogy mobiloznak az emberek, miközben vezetnek, még mindig látok fiatal gyerekeket, babákat az első ülésen, és hogy fantasztikus tapasztalatom volt tíz közlekedési rendőrrel és néhány vasúti szakemberrel, hogy egy vasúti átjáróban töltöttünk némi időt az én választókörzetemben, és láttam, hogy amikor jön a vonat, akkor még mindig az őrültek átmennek autóval az átjárón. Hát igazából mi bizonyos mértékben az idióták ellen kell, hogy jogszabályokat hozzunk. Megértem Brad urat én úgy gondolja, hogy ezt más szinte is meg lehetne tenni, hogy aki, vagy a biztos, biztosítás oldalról meg lehet közelíteni, hogy aki iszik és vezet, attól megvonják a biztosításot. De hát az Egyesült Királyságot kivéve a biztosítás drága lesz, akkor majd biztosítás nélkül fognak vezetni az emberek, ez viszont törvénytelen, de hát próbálják elkapni őket, hogy egy hat éves gyereket elütnek, és elmenekül a sofőr. Miért menekül el? Valószínűleg azért, mert túl magas volt az alkoholi szintje, vagy nem volt biztosítása. A lényeg szerintem az, amit Jim Higgins kimondott, a végrehajtás. Lehet kiváló jogszabály, a világ legjobb ki- jogszabályait összehozhatjuk, hölgyeim és uraim, de hogyha a rendőrség nem valósítja ezt, meg nem vég- hagyja, hagyja végre, akkor ez semmi se jelent. És bizonyos mértékben Európai Unióban a közúti biztonsággal kapcsolatos kritikám az, hogy nem biztos, hogy sok szabályra van szükség, hanem nem hajtják végre a megfelelő hatóságok a meglévő jogszabályokat bizonyos országokban. Bármit is döntünk, biztosítanunk kell, hogy a szabályokat végrehajtatjuk, és együtt kell dolgoznunk az egyes ügynökségekkel, természetesen a rendőrséggel, hogy ez megtörténhessen. Plusz amikor bíróság elé kerül a helyzet, akkor mondjuk egy bizonyos értékű pénzbüntetést érnek és ugyanakkor súlyos balesetet okoztak. Tehát nem csak a végrehajtásról van szó, hanem a bírósági eljárásnál is biztosítani kell, hogy a kártérítés az megfelelő szintű legyen, és Ayla Sanders asszony jelentése épp ezért fontos ebben a kontextusban hogy tudjuk azt, hogy sikerül határon átnyúló módon végrehajtanunk és végrehajtatnunk ezeket a jogszabályokat, nem csak nemzeti szinten és a nemzeti határok között. Tudom, hogy ehhez nagy erőfeszítésre van szükség, várom, hogy mi lesz a szavazás eredménye holnap. Bizottság nevében Pascarelli úr a szó. Ez az utolsó alkalom Pascarelli úr, vagy még fog jönni, el fog jönni hozzánk? Ez az utolsó? Rendben, hát akkor akkor na jó, azért hozzászólhat. Elnök úr, szeretném hangsúlyozni, hogy egyetetek azzal, amit mondott. A bizottság részéről csak támogathatjuk mindazt, hogy a nevelés, az ellenőrzés, a szankciók, a közúti biztonság kulcsfontosságú kérdései. A megfelelő szabályok vannak, elég szabály van, a lényeg, hogy ezeket tartsák tiszteletben. Én is szeretnék köszöntet mondani a bizottság nevében az előadónak és az árnyék előadóknak, mindazoknak, akik részt vettek a vitában, hiszen mindenki valamilyen módon hangsúlyozta ezt az üzenetet a bizottság közúti biztonsági tavaly elfogadott iránymutatásaiban hangsúlyozottakat visszhangozták. Az európai helyzet többféle képet mutat, tehát nem lehet egyfajta megoldást találni mindenki számára, Máltában nem lehet ugyanaz a megoldás, mint Tirolban vagy máshol. Nagyon különbözők a helyzetek, jelentős teret kell adni a szubszidiaritásnak, és fontos a nevelés, a képzés, a szabályok tiszteletben tartására való nevelés, fontosak a nemzeti és a helyi felelősségi szintek is. De az is igaz, hogy igenis van szerepe Európának bizonyos általános szabályok meghatározásában, például jogosítvány, feltételei, vagy bizonyos technikai feltételek biztosítása a járműben, mindaz, ami az EKI kommunitárhez tartozik. Néhány megjegyzésem lenne a módosítóindítványokkal kapcsolatban, a kompromisszumos módosítóindítványokkal. Először is ez a híres közúti biztonsági koordinátor, a B kompromisszumos módosítványban szerepel ez. Igen, mi is érezzük a bizottságban, hogy erősebb koordinációra van szükség a bizottság egyes szolgálatai között, amelyek közötti biztonsággal foglalkoznak. De ez nem biztos, hogy kell egy plusz koordinátor. Ezt mi magunk is meg tudjuk tenni. A bizottságnak kell jobban szerveznie a munkáját, tehát a felhívást értjük, hogy legyen egy külső személy, vagy egy látható személy, akár a bizottság részéről, vagy bizottság mellett, vagy parlament mellett, hogy hangsúlyozzuk ezt az üzenetet, ezt gondolhat, végig gondolhatjuk. Például egy nagykövetként, például az ENSZ esetében vannak ilyen nagykövetek különböző szociális témákra, hát akkor miért ne lehetne az EU-nak is egy közúti biztonsági koordinátora, a nagykövete, aki képviselni ezt a fontos üzenetet Európa számára alapeszközök a közötti biztonság szakpolitikájához, a C kompromisszumos módosító indítványhoz szeretnék hozzászólni, illetve az N-hez, a Veronika projekttel kapcsolatban. A C-vel kapcsolatban elmondanám, hogy egy obszervatórium már létezik most is a bizottsági szolgálatokon belül, van egy saját adatbázisunk, van egy honlapunk, itt rengeteg információ rendelkezésre áll. Úgy gondolom, hogy nem kell még egy központot felállítani erre a célra. Sőt, ha a parlament a következő költségvetési döntésnél plusz pénzt akar adni azért, hogy jobban működhessük a observatóriumot, akkor esetleg ez egy jól elkötött pénz lesz. A Veronika projekt nagyon érdekes, de még csak most értékeljük az eredményeket, Úgyhogy kicsit prudensen kell fogalmaznunk a tények tekintetében, illetve az azonnali alkalmazás tekintetében, ezt még végig kell gondolni. A oktatásról, nevelésről beszéltem, a D módosító indítványt teljes mértékben támogatjuk, viszont az E módosító indítványa több előadó foglalkozott, de mindannyian csak személyzeti vizsgálatra korlátozták ezt. De hát maga a módosító indítvány többet tartalmaz, leve, lefeddi az orvosi, rendszeres orvosi ellenőrzés kérdését, a jogosítvány a rendelkezők, és főleg az időskorúak esetében. Személy szerint Erkéor bölcsességében bízom, hiszen a bizottság úgy gondolja, hogy nem kell nagyon túlzásba vinni azt, hogy olyan témákban alkossunk jogszabályt, ahol esetleg egy teljesen dicséretes agályokkal foglalkozunk, viszont a tudományos eredmények alapján nem megalapozott. Nincs konkrét kapcsolat a kor és a rossz közötti viselkedés között, sőt, de el kell kerülni, hogy a korra kapcsolatosan diszkriminációt alkalmazunk. Az ellenőrzés a szankciókról beszéltem. Tudom, hogy megállapodás felé már megtörtént az elmozdulás a határon átnyúló bírósági eljárások témájában, a születő irányelv tekintetében, aztán a sebesség, alkohol, drog, mobiltelefon használata, ezekkel foglalkozó FA és G módosító, kompromisszus módosító indítványok olyan tevékenységekkel foglalkoznak, amelyeket a bizottság megkíván valósítani a végrehajtás, az iránya végrehajtása során, amit remélem hamarosan el fogunk fogadni. Az alkoholmérő vagy alkolox eszköz témájával most foglalkozunk. Véleményem szerint ebben a kérdésben európai szinten ki lehet mondani szabályokat, de lényeg, hogy az interoperabilis legyen, és valóban megvalósítható legyen. Tehát az egyik államban elfogadott alkoholmérő ne legyen mondjuk akadálya annak, hogy maga jármű közlekedhessen, úgyhogy lényeg, hogy ezt az eszközt megfelelően kell tanulmányoznunk, és azt is tanulmányoznunk kell, hogy milyen körülmények között és milyen vezető esetében kell alkalmazni az európai szintű jogszabályokat. Én az F kompromisszos módosító indítványnak kicsit óvatosabban fogalmaznék a drogok és az orvosságok alkalmazása esetén. Persze nem szabad droghatása alatt vezetni, de nem lehet egy teljes globális tiltást alkalmazni, túláltalános tiltást alkalmazni, anélkül, hogy részletesebben tanulmányoznánk. Egyébként folyamatban van részünkről egy kutatási projekt, pontosan ezzel a problémával foglalkozunk. Hát, kompromisszumos módosító indítvány, ami azt kéri a bizottságtól, hogy erősítse meg, a professzionális vezetők esetében szigorúbb szabályokat alkalmazom meg, ez teljesen megfelel annak, amit most teszünk és amit meg fogunk tenni. A, az európai ö, közúti közlekedési hálózatra vonatkozó iránymutatásokban az infrastruktúrák esetében, tehát az H, aztán a GLM e módosító indítványok, a maguknak a járműveknek a biztonságával, intelligens rendszerekkel foglalkoznak. Ezek a témák napirenden vannak, tanulmányozók a bizottság részéről, és amint ezek a tanulmányok eredményre vezetnek, természetesen látni fogják ennek a következményeit jogalkotási javaslatokban, vagy bizottsági közlemények formájában. Az sérülékeny használók vagy utasok természetesen a következő cselekvési tervben prioritást élveznek, és hamarosan be fogunk számolni a tükör és egyéb eszközök témájában is a jogalkotási eszközök hatásosságáról. Elnök úr, összefoglalásként nagyon nagy örömmel szolgál számunkra, hogy már holnap szavazásra tud kerülni ez a téma. Köszönöm. Thank you, Mr. Cox. Köszönöm, akkor. Ja, azt hiszem, hogy ein Hát, egy kicsit nehéz ezt összefoglalni, de megpróbálom. <clears throat> Először is köszönöm az ösztönzést, de a kritikákat is. Ez nem egy jogalkotási szöveg, mi nem törvényeket hozunk, hanem ösztönözzük a bizottságot is, és a tagállamokat is, illetve a regionális hatóságokat, hogy lépjenek. Egy-két kritika azt mutatja nekem, hogy talán nem olvasták elég részletesen, hiszen konkrétan mondtam, hogy ez a tagállamok feladata. Mint hogyha most úgy kritizálnak, mint hogyha azt vennék, hogy ez az unió feladata. Hát, hagyj említsem meg a szemvizsgálatot. Néhányan azt mondták, hogy kell a kötelező jelző, a többiek meg azt mondják, hogy túl sok, túl messze megy, ha benne van az, hogy kötelező. De legalább azt ne hagyjuk, hogy a szemvizsgálat kérdése kikerüljön. Tudniuk kell az embereknek, hogy kell, szükség van erre. Ez nem egy mozgás teszt. Nem lehet egy-két óra alatt megjavítani valakinek a látását, tehát ezt fel kell mérnünk. Aztán én is úgy gondolom, hogy kellenek olyan célok, amelyek nem csak az unióra, vonatkoznak, például a halálos áldozatok és a súlyos sérültek számának csökkentése, hanem az is cél kell, hogy legyen, hogy a tagállamok hagyományait figyelembe kell venni, és ezért a tagállamoknak kell akciós programokat beindítani. Nem várhatják el, hogy mindent az EU tegyen, valamit tenniük kell. De nem szabad, hogy egymás ellen dolgozzunk. Ez egy egységes belső piac, kedves kollégák ide-oda utazgatunk, úgyhogy össze kell hangolnunk az akcióinkat, akcióinkat, tehát ezért szükség van a koordinációra. Pascarelli kolléga. Direkt hangsúlyoztam, hogy a bizottságon kívülről nem akarok külön szakértőt, hanem azt akarom, hogy a bizottságon belül koordinálják össze a főigazgatóságok munkáját alkohol probléma, erről nincs mit beszélni, aki vezet, az ne igyon. Vannak variációs lehetőségek, tesztelési lehetőségek, tolerancia kell, persze. Mikor, ha valaki alkoholtartalmú gyógyszereket szed például. De ez magától értetődő, ezen nincs mit vitázni. Köszönöm, ennyi. És nagyon örülök a holnapi szavazásnak, köszönöm. Köszönöm szépen. Koch úr mondta, holnap szavazunk, és valószínűleg és remélem plenárisra szeptemberre kerül. Következő. Közúti közlekedésbiztonságra vonatkozó szabályok határokon átnyúló végrehajtása. Ayala Sender asszony a legutóbbi trialógusról számol be. Ma is volt találkozó, úgyhogy Ines, Tudom, hogy ötkor el kell menned, úgyhogy most meg is adom rögtön szót. Sí, gracias, presidente. Sí, yo creo que... Köszönöm szépen, elnök úr. Mérsékelten optimisták lehetünk. Jobb, hogyha elővigyázatosak vagyunk, de azt hiszem, hogy jó hírekről számolhatok be. Előzetes megállapodás történt, hát ezt idéző jelben kell természetesen érteni, ez még nem biztos. Az árnyék jelentés tevők jelenlétében és felügyelete alatt van, akiknek köszönöm is a munkáját és az elnök úrnak is a segítségét abban, hogy előrébb juthatunk. Köszönöm szépen a belga elnökségnek, hogy annak idején volt olyan bátor, és előrébb vitte az ügyet. És a magyar elnökségnek is. És remélem, hogy még eme elnökség alatt lezárhatjuk az ügyet. A korlátok tudatában azt mondanám el, hogy egy blokkoló kisebbség volt, és nem sikerült a jelentéssel előrébb jutni. Minden esetre eszköz kell az államok kezébe, hogy a szükséges szankciókat alkalmazhassák, és a nem belföldi vezetők büntetlenségének véget vessünk. A büntetlenség miatt a belföldieknek a morálja került alacsonyabb szintre, hiszen azt látták, hogy nem feltétlenül jön büntetés ott, ahol turisták vannak például, teljesen nyugodtan szabálytalankodhatnak a külföldiek, megszeghetik a szabályokat, a közlekedési szabályokat, hogyha inflagranti nem kapják el őket, akkor büntetlenül távozhatnak. Most már természetesen az azonosítás módszerei fejlődtek, de hogyha nincsen információcsere, és nincsen bűnüldözés, akkor a határ megvéd. Mint ahogy teljesen jogosan hallhatok az előbb, az uniónak javítania kell a közúti biztonságom. Európai jog a nagyobb mobilitás. Ezért úgy gondolom, hogy fontos lépést tettünk előre a bizottság fontos lépést tett. Köszönöm szépen a bizottságnak a napi segítségét ebben az ügyben. A ö, jogalap változásának elfogadásával meg tudjuk győzni a tanácsot, hogy fogadja el a csere mechanizmusát jogalap, mm, ennek az alapja nem csak a rendőrségi együttműködés lesz, hanem annál több. Egyelőre a rendőrségi együttműködés területén mozgunk. Ez korlátozó, de új lehetőségeink is lesznek majd. Például az a lehetőség, hogy egy felülvizsgálati záradékban azt jelöljük, hogy öt év után felülvizsgálat lesz, és akkor a bizottság javaslatot tesz. Először is értékeli az első fázist, és utána új javaslatokat tesz. Az információ cserével kapcsolatban egy lényeges pontot kell megemlítsek. Fentartásaik voltak ezzel szemben a tagállamoknak. A magyar elnökség vállalta, hogy ezeket a fenntartásokat megszünteti, remélem, hogy sikerül is. Világosan azt fogjuk jelezni, hogy ha az az állam, ahol a cselekmény történt, beindítja az eljárást, akkor a rendszámot kibocsátó állam is megteszi a szükséges lépéseket, azaz kiadja a szükséges információt. Azt hiszem, hogy ezt már is megerősíthetjük a parlament változatában. Ami az adatvédelmet illeti, ez egy olyan pont, ahol, amelyre a parlament és minden kolléga kitért. A rendőrségi együttműködés rendszerében az a CARIS adatcsere rendszerben a közötti biztonság veszélyeztetése külön kategóriát fog képezni. Valóban megvan itt a jogos az adatbiztonság kérdése. Azért azonban ezt sikerült jól megoldani. A bizalmas jellegét adatoknak tiszteletben tartani, és tudni azt, hogy a két érintett tagállamtól mikor kérheti az állampolgár, hogy megismerhesse az adatokat, ez mind szerepel a tervezett dokumentumban. Kizárólagosan az irányelv hatája alá, alá tartozó eljárásban lehet felhasználni az adatokat, ami a delegált aktust illeti. fenntartási voltak a tagállamoknak, a bizottság és a parlament egyetértett, és technikai módosításokat javasolt. Itt gondolok az első függelékre, ahol a, az adat cserre szerepel. Az első mellékletbe be kellett kerülni az a rész, amely alapján a két rendőrség együttműködési dokumentum alapján tud dolg, tudnak dolgozni a tagállamok. Hmm. A függelékben szerepel az adatcsere kérdése és az adatvédelem kérdése. Öt év múlva azonban ezen is lehet javítani. A tanács eddig nagyon visszafogott volt, nem akarta ezt a lehetőséget megadni, hiszen a rendőrségi együttműködésen túlmutató aspektusok is vannak. De a mai ülésnek hála, és az Európai Bizottság kitartásának hála, valamint hála a magyar elnökség fellépésének sikerül elérni, hogy a delegált aktusok figyelembe vegyék az említett plusz aspektusokat. Vandalen úr azt kérdezte, és Delekor úr is, azt kérte pontosabban, hogy pontosabb legyen ennek a jogi alkalmazása. A bizottság elmagyarázta, hogy ez nem politikai magyarázat és problémát jelent számára. Jogi nyilatkozatról van szó, amely kimondja, hogy bármely tagállam a felelősség megállapításakor a saját jogszabályait alkalmazhatja. Nos, ez ellentmond hat a másik érintett tagállam jogszabályaival. Van der úr erre rámutatott, a kollégák tudják, Németország ennek ellenállt. A felelősség elve azt jelenti, hogy specifikus a felelősség egyelőre annyit mondhatok csak, hogy viszonylag kedvező a helyzet. A bizottság új opciót adott nekünk, el fogja magyarázni, hogy mi ez az új lehetőség. A főigazgató úr maga is elmondta, írásban fogják megtenni a javaslatokat. A bizottság kezét persze nem lehet megkötni. De kész arra, hogy írásban fogalmazzon meg egy kevésbé szigorú megoldást. És ezt lehetne alkalmazni minden érintett tagállam szükségletei szerint plenárisan, plenárisan gondolom, hogy szükséges lesz egy kicsit határozottabb ö, nyilatkozat Kállász biztos részéről. Ez a parlament jegyzőkönyvében is szerepelni fog. Ez a két lehetőség még nyitva áll. A mostani megfogalmazás még a bizottság jogi szolgálatának jóváhagyására vár. De erre az első megfogalmazásra már támaszkodhatunk, különben kell az alelnöktől határozottabb véleményt kell kicsit karnunk. Rike úr által említett kártát illetőleg. Nos ez egyelőre csak egy preambulum bekezdés formáját ölti, de megemlíti a vita eme fontos elemét. Hogy a Rike úr számára ez fontos, benne maradhat. E, ez, ez akár a említés nyerhet. Volt még egy fenntartás az információ része kapcsolatban, sikerült ö, törölni Remélem, hogy sikerül azt is abban is megállapodni, hogy a preambulumban elismerjük annak szükségességét, hogy pontosítani kell, ki kaphatja meg az adatokat, azok bizalmas jellege folytán. Itt egy ajánlott levélről van szó. Nem minden országban ugyanazt jelenti az ajánlott levél. Nem ugyanúgy alkalmazzák. Franciaországban így járnak el. A preambulum bekezdés révén el lehet érni, hogy megállapodásra jussunk. Az elnök úr segítségét kérem, és az árnyék jelentéstevők segítségét. Egyelőre a tanács azt javasolja, hogy közös nyilatkozat legyen. Parlament, tanács, 27 tagállam nyilatkozatot ad ki mivel ez az ügy nem szolgálhat precedensül a többi korrelációs táblázat esetében. Kicsit tovább mentünk az Eurovignetta ügyében, Euromatrica ügyében, de itt nem fog sikerülni. Ezt a javaslatot teszi a tanács, ezért azt hiszem, hogy meg kell győzni a parlamentet, hogy ez jó megállapodás. Köszönöm szépen. Mr. Bach. Bach képviselő. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék gratulálni a Sanders képviselőnek. Nagyon jó kompromisszumos megoldásokat talált kiegyensúlyozott a dokumentum. És köszönetet kell mondani a magyar és a megelőző elnökségnek is. Tudtuk jól, hogy néhány éve korábban leállt a munka ezen a dosszién, hiszen probléma volt a jogalappal. Több nehézséget jelent ez a dosszié, ezeket az előadó említette. A jogalap módosítása viszont lendített a munkán, így több lehetőséget kaptunk. A büntetőintézkedések kiterjesztésére is lehetőség volt. A tanácsi egyhangú döntési szabály is problémás volt. Sok nehézségünk volt, <clears throat> különösen azért, mert a tagállamokban eltér a jogalkotás. Újra és újra fellánkolt a vita. Röviden néhány pontot. Azt hiszem, hogy a többségünk nem jogász, és ezért a jogi szolgálattal gyakran konzultálnunk kellett. Mindenesetre ez azt jelenti, hogy nagy bizalommal kell érnünk a szolgálat iránt. De azt hiszem, hogy kompromisszumot találtunk, és mivel rövid a cél vagyunk, ezt támogatni kellene mindenkinek. Az értékelő jelentéseket illetően én úgy gondolom, hogy egyetérthetünk az új javaslattal. Az a javasolt forma is elfogadható számunkra. Ami a felelősségvállalást illeti a nemzeti jogalkotásban, itt a bizottság jó javaslatot okozott ki az elnökséggel együtt, és ezt támogathatjuk. Ami az adatvédelmet illeti, kicsi csalódottak vagyunk. A parlamentnek itt nagyobb kívánságai voltak, de a most felállt adatcsomagban azért, amit javasoltak a jelenlegi formában, azt is elfogadhatjuk, ami az egyes pontokat illeti, ami hozzánk közel áll, azt hiszem ezzel mindenre választottam. Köszönöm. Még heten kértek szót, 15 percünk van, beleértve a bizottságot, úgyhogy fogják rövidre, kérem. Hagy mondjak már valamit, nem kell megismételni azt, ami már elhangzott. Örülök, hogy mindent elmondanak, de nem mindenki jó, úgyhogy kérem segítsenek már, be kell fejezünk ötre. Szávi Szárasszony aitäh, härra esimees. ma siiski tahan tänada proua Majalasen. Köszönöm szépen. Nagyon sokat tárgyaltunk, nehéz és hosszú tárgyalásról van szó. Nagyon örülök, hogy sikerült megállapodni. Ez a megállapodás kielégítő az adatvédelemmel kapcsolatban. Sikerült megállapodni tehát a bizottsággal. Azonban sok olyan pont van, amelyel nem vagyok elégedett. Például nem vagyok elégedett azzal, hogy a határon átnyúló eseteket azért nem üldözik, mert öt év után lesz a felülvizsgálat, addig adatsere lesz. Ezt nem sikerült beleírni azt, hogy a bizottság automatikusan gyorsabban javaslatokat tudjon benyújtani. Az adatcseréről van szó. Arról beszélünk. Ilyen formában, ahogy ezt ma megbeszéltük, ez nem megfelelő. A tagá, azon tagállamok, amelyek területén történt a cselekmény, nem kapnak esetleg információt arról, hogy elérte-e a levél, az értesítés az elkövetéssel gyanúsított állampolgárt. Ugyanis egyes államokban nincsen állandó lakhely, ez a fogalom nem létezik. Nem vagyok elégedett azzal sem, hogy nem vettük be a korrelációs táblázatokat a törzs szövegbe. Csak a létező szabályokra utalunk a preambulum bekezdésekben. Nem tetszik az hogy ennek nincsen törvényhozási ereje. Nem szeretnék negatívummal befejezni. Léptük előre, ezt mindenképp meg kell állapítani. Remélem, hogy nagyobb lesz a közúton a biztonság Európában, miután elfogadtuk ezt a szöveget. Dank u wel, voorzitter. Mijn complimenten aan de rapporteur. Köszönöm, elnök úr. Gratulálok az előadónak. Nagyon nagy lépéseket tett. Egyetlen dolgot szeretnék említeni. A bizottsághoz szólok. Ez pedig azt illeti, hogy a végrehajtást hogyan értékeli hogyan értelmezi az Európai Bizottság. Az volt az elképzelés, hogy a tagállamok a saját törvényeiket alkalmazhassák a felelősségvállalás területén. Hát erről csak azt szeretném mondani, hogy ezt szeretném írásban látni. Szeretném hallani, hogy pontosan mit tesz az Európai Bizottság. A frakciómat itt most az izgatja, hogy szavazhatunk rá, vagy sem, de ezt tudnunk kell, hogy mi a válasz. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm a Jela Szender asszony. Megpróbálta, hogy a tanács blokkoló politikájából kikaparja még azt a keveset, ami lehetséges volt. Mert tényleg hagyj emlékeztessek mindenkit arra, hogy határon átnyúló bűn üldözés helyett most már csak határon átnyúló atat cseréről van szó. És közben a közúti biztonság az félretolódik, nem vált már olyan fontossá. Az egyetlen, amit akartak, az, hogy a lehető legtöbb adatot összegyűjtsük, és biztonsági előírások nélkül, mármint az adatvédelemre vonatkozó biztonsági előírások nélkül. Így aztán igazából most már problémásnak látom, bár még végleges döntést nem hoztunk, hogy hogyan hova szavazhatnánk meg ezt a javaslatot, hiszen egyáltalán az adatvédelem biztonságának a problémája a preambulum bekezdésbe került, és el kell, hogy mondjam, hogy így aztán ennek sem értem most már számunkra. Mi apasarokba szorultunk, a tanács olyan nyomást gyakoroltunk, hogy a lehetőleg szabályozatlanabb maradjon az adatgyűjtés. De ugyanakkor ezekből az adatokból kell következtetést le vonni. És közben a fogvatartásnak, az ideiglenes fogvatartásnak a körülményei sem tisztázottak egyes tagállamokban. Úgyhogy igazából én ki vagyok ábrándulva a tanácsból, ami a korrelációs táblázatokat illeti. Mindig várjuk ezt a tanácstól, és az Európai Parlament tehát amikor már semmivel nem tudják blokkolni, akkor az orrunk alá nyomják ezt a korrelációs táblázatot. Ez egyszerűen gyerekes, ezt most már mondjuk ki. Köszönöm. Gross. If you could be brief, I'd be grateful. Gross úr, hogyha röviden szólna hozzá. Eh, és Köszönöm. Rövid párhuzam a Koch jelentés és e között. Hogy emlékeztesek már a mindenkit? hogy ironikus már lassan, hogy milyen erőfeszítéseket teszünk ezen a területen, a határon átnyúló együttműködésben, és ugyanakkor az állampolgárok biztonságát, hogy garantáljuk, és közben a tagállamok másért tesznek, mint blokkolnak minket. Mondjuk már ki, a néppárt támogatja majd, köszönet a tárgyalóknak, mindegy, hogy milyen kis lépést értek el, de most már végre a tanács vegye már figyelembe, hogyha az adatvédelem számukra fontosabb, mint az állampolgárok biztonságának védelme, akkor rossz úton haladnak. És egyfajta emberről szól már ez csak, arról az emberről, aki nem tud részt venni helyesen a közlekedésben. Ha csak erről szól a tanács munkája, úgyhogy jó lenne már, hogy rámutassunk azokra a miniszterekre, a tagállamokból, akik blokkolják ezt a döntéshozatalt. És azt hiszem, hogy mivel ez a nagy államok nagy miniszterei, most a szemembe igen kicsivá, kicsivé váltak ők. Köszönöm. Köszönöm szépen, Meissner képviselő. Köszönöm szépen, most már tényleg rövid leszek. Az adatvédelmet illetően Lichtenberger asszonyal egyetértek, nem beszéltünk erről eleget. Adatvédelm egyelő emberek védelme, én ezt gondolom. Ami a fogvatartást illeti, engem is érdekelne most már a válasz erre. Tikau képviselő. Köszönöm, elnök úr. Már vannak bilaterális megállapodások a szomszédos országokkal az határon átnyúló végrehajtás tekintetében. Ez azt bizonyítja, hogy lehet egy ezt lefedő irányelvünk, készíthetünk egy ilyen irányelvet. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy az irányelv csak a pénzbüntetésekre vonatkozik, és nem fedi a jogosítvány érvényességének a felfüggesztésére, vagy más témákra vonatkozó egyéb intézkedéseket. A végrehajtás tekintetében is a nemzeti jogalkotás az érvényes, a hatályos. Ezeket nem szabad elfelejtenünk, ezeket a az alapfeltételeket. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy egységes tájékoztató levél formát kell kidolgoznunk, és azt is meg kell határoznunk, hogy milyen legyen ennek a korlátozása, hiszen az egyes országokban a jogszabályok eltérnek. Végső megjegyzésem arra vonatkozik, hogy a tagállamoknak kell fejezniük a szoftverek költségeit a 3-as és a 4-es cikkekben szereplő feladatok ellátása érdekében. Úgy gondolom, hogy ez egy érzékeny téma. Amikor közbeszerzésről, állami pénzekről van szó, akkor meg kell vizsgálnunk, hogy melyik a leghatékonyabb rendszer. Ajala Sanders asszonynak szeretnék hangsúly, szeretnék gratulálni, mert kiváló a jelentés, és remélem, hogy az irányelv erősen fog fogalmazni. Köszönöm, 30 másodperc. Azt jelenti, hogy az ön országa és az én országom nem automatikusan fog rendőrségi együttműködésben részt venni. Ez azt jelenti, hogy a tanács esetében nincs új kormányzás, a parlament mindkét házán állunk, át kell, hogy a dolog menjen, és így lehet csak elfogadni. Higgins köszönöm. Az én kérdésem az, hogy ebben a felállásban úgy gondolom, hogy Ayala Sanders és az árnyék előadók nagyon jó munkát végeztek, nehézek voltak a körülmények, ezt gratulálni kell. De itt már megint, ahogy Grossz úr mondta, opt-in, opt-out témák merülnek föl. Miért engedjük meg, hogy az országok opt-outot alkalmazzanak egy ilyen jellegű témában? Hogyha mondjuk, nem is tudom, európai, európai jogalkotásról lenne szó, és európai perspektíváról bizonyos témákban, Ugye egyébként határon átnyúló cseréről van itt szó, ez a neve. Miért engedjük meg, hogy a tagállamok optatot alkalmaznak? Tényleg szeretném megkérdezni a bizottságtól ezt, mert teljesen nonsens az egész elképzelés. Ha csak egy tagállam kilép ebből, akkor teljesen nonsensé válik a rendszer. Tényleg. Semmi újdonság nincs ebben, hogy mely országok akarnak ebből kilépni. Rajta Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy nagy mértékben osztom az ön elemzését. De azért először hadd a köszönetet az előadónak, Ayla Sender asszonynak, és az összes árnyék előadónak, hiszen megpróbálták megmenteni a megmenthetőt az eredeti bizottsági javaslathoz képest. Az eredeti bizottsági javaslatnál más volt a jogalap, akkor nem lett volna semmilyen optatra lehetőség. Bizonyos fázisban föl kellett, hogy ismerjük, hogy ezt az irány, ez az irányelv a tanács nem fogja elfogadni az mi eredeti jogalapunk szerint. Úgyhogy így egy bizonyos mértékben a bizottság egy bizonyos mértékben nagyon nehéz helyzetbe került, hiszen még mindig föntartjuk, hogy a jogalap, a szállítási jogalap kell, hogy legyen véleményünk szerint, a tanács az egyhangú döntés alapján döntött, vagy ez volt az alapja, és ez az összes tárgyalásnál megmutatkozott, ez nehézséget okoz, okozott, és a tárgyások nehézséget is tudva örülök annak, hogy ez a mai eredmény összeállt. Öt év elteltével felül kell vizsgálnunk a kérdést, ezt tudjuk, de mégis ez egy nagy előrelépés jelent a közúti biztonság garantálása tekintetében az Európai Unióban. Nem fogok minden témán végigmenni. Adatvédelem, itt vannak lényegi állampolgárt védő feltételek az irányelv 7-es cikkében, nem csak a preambulumban, hanem a 7-es cikkben is. Aztán van egy tájékoztató levél, három fázisos eljárással, ez kiküldésre kerül, a tájékoztató levél le lesz fordítva, már az irányelvben is le lesz fordítva az összes uniós nyelvre, Úgyhogy bár nem kötelező kiküldeni ezt a levelet, nyelvi támogatást már biztosítunk, és reméljük, hogy ez tényleg ez lesz az alapja az európai polgárok tájékoztatásának. Megfelelési táblázat. Ezt a vitát más javaslatok kontextusában is lefolytattuk, a legutolsó az volt. Erre, ezt most nem akarom kommentálni, majd a bizottság nyilatkozatot fog kiadni ebben a témában. Viszont hadd válaszoljak Vandalen úr kérdésére. Hadd mondjam azt ennek, hogy szívesen vennénk egy írásos nyilatkozatot, amivel meg lehetne erősíteni, hogy kell lesz bizottsági elnök helyettes az irányelv javaslatát a következő módon értelmezi. Az irányelv, a határon átnyúló közötti biztonsági tájékoztatásra vonatkozó irányelv végrehajtása olyan helyzethez fog vezetni, hogy minden tagállam, ahol elkövetek szabásértést, hozzáférhet ahhoz az adathoz, hogy ki felel ezért, attól függetlenül, hogy a másik tagállammal mi az alkalmazandó jog. Pontosan az a kérdés, amit ön feltett. meg kell, hogy mondjam, hogy ezt a megoldást már a megtaláltuk, de még jó magam is ezt még népszózásra fogjuk bocsátani, úgyhogy még az én hatóságaimmal is egy egyeztetnem kell. Mindenesetre ez megerősítené, hogy minden tagállam a saját törvényeit alkalmazhatja a személyes felelősség tekintetében, de természetesen minden tagállam, úgyhogy ezt majd még tisztázni kell. Ezekkel az információkkal, elnök úr, remélem, hogy elég tájékoztatást adtam azért, hogy lezárják a munkájukat, és remélem, hogy végül további lépést tudunk tenni a közúti biztonság garantálása érdekében, és ha ez megtörténik, akkor külön köszönet ezért a parlamentnek, hiszen egy bizonyos fázisban azt hittük, hogy meghalt, leblokkolt ez a jogi, jogalkotási javaslat, és a belga, valamint a magyar elnökség segítségével és a parlament segítségével sikerült megmenteni a menthetőt. Köszönöm. Köszönöm szépen, Rajter úr. Ajala Szender asszony kicsit veszélybe merült, hiszen ebben a szakbizottsági történelemben rekordot tartott. Persze a postai szolgáltatások irányelvével én magam tartom ezt a rekordot, úgyhogy örülök annak, hogy továbbra is én maradok a leghosszabb ideig érvényes előadó ebben a szakbizottságban. Ha jól gondolom, júliusban kerül a plenáris eléhez, és köszönet az előadónak, árnyék előadóknak a kemény munkáért, hiszen nehéz tárgyalásokat folytattak a, le a tanácssal, és a meg is köszönhet. Röviden csak egy perc, mert aztán koordinátori ülés lesz, és aztán meg egy, meg egy, egy bejelentéssel is kell élnem. Köszönöm, elnök úr. Megértem a hozzáállását minden olyan ülésen, ahol ön volt az elnök, továbbra is ön akarja tartani a rekordot, a Guinness rekordok kövényébe be akar kerülni a leghosszabb ideig érvényes előadóként ebben a szakbizottságban. Nem sikerült túl lennem ezen hetes cikk. Két utalás van itt. Ebben egy, ez egy normál cikk, három bekezdéssel, is megfelel az összes parlamenti előírásnak a teljes hetes cikk egy megerősített szöveget tartalmaz, Úgyhogy Littenberger Meister képviselőktől azt kérem, hogy olvassák végig figyelmesen ezt a cikket. Az optata kapcsolatban igaza van a magyar elnökség, véleménye szerint a technikai jellegű melléklet, az EUCARIS melléklet arra a három tagállamra alkalmazható, amelyek a jogalap szerint optatot alkalmaznak. Tehát a jogalap nem érvényes automatikusan ezekre a tagállamokra, ennek ellenére használhatják a mellékletnek a rendszerét, mert ebben a mellékletben van egy másik jogalap is. Ami pedig a megfelelési táblázatokat illeti, egy kis megértést kérek a kollégáktól. Sikerült legalább azt elérnünk, hogy a tagállapok, tagállapok fogadják el ezeket a, ezt a táblázatot. 1 per 2-es cikk és 17-es preambulum, közös nyilatkozatok, ezek megfelelő garanciát biztosítanak a parlament számára elnök. Köszönöm szépen! Mielőtt mindenki elmegy, Vanessa és Hannes persze négy évig lesznek velünk a titkárságban. Ez az utolsó szak, voltak itt, ez az utolsó szakbizottság ülésük, az ITRA bizottság kihívásaival fognak foglalkozni. Én nagyon jól tudom, hogy nem lesz olyan jól dolgozni, mint a közlekedési bizottságban, de biztos vagyok abban, hogy ott is jól fognak dolgozni, és szeretnék köszönetet mondani a négy éves kemény munkájukért, hiszen a szakbizottságunk érdekében dolgoztak. Pascarelli Pascari úr már elment. Elment? Nem, úgy gondolom, hogy tíz nap múlva megy nyugdíjba, de a szakbizottságot elhagyta. Kérem, hogy tolmácsolja nekik legjobb kívánságainkat a nyugdíjazásához, nyugdíjas éveihez, ahogy végignézte, hogy hogy működnek itt a dolgok Európában, valószínűleg ezért hozta a bős döntést, hogy nyugdíjba megy, de meglátjuk, hogy a kormányok ezt engedni fogják-e. Minden esetre jó kívánságaikat kérem, hogy a szakbizottság részéről tolmácsolja számokra. Elnök úr, meg fogom tenni. Koordinátor külését 5 perc múlva kezdjük. 5 perc szünet.